jogi válsággal nézünk szembe, hiszen több mint egy millió újgur tartanak különleges intézményekben, ahol kínozzák, átnevelik őket, folyamatosan megfigyelés alatt vannak azok is, akik nem ezekben az intézményekben élnek, hanem szabadon az újgur autonóm közösségben a nyilatkozatok már nem elegendőek, határozottan és komolyan át kell gondolnunk a Kínával való kapcsolatunkat, nyomozást kell indítanunk azon európai cégek ügyében is, amelyek az újgur régióban tevékenykednek. Von der asszony geopolitikai szemléletű bizottságról beszélt. Itt a pillanat, vajon tovább hallgat az Európai Unió, vagy pedig komolyan fellép Kínával szemben? Továbbá, mi az a stratégia, ami biztosítani tudja, hogy készen állunk arra, hogy szembeálljunk az egyre növekvő emberi jogi ö, problémákkal kapcsolatban, amelyeket Kína a, technológia kihasználásával mindenféle átláthatóság nélkül elkövet. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót Austravicius képviselőnek egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kína globális gazdasági hatalma saját népének elnyomásán alapul. Néhány hónappal ezelőtt beszéltünk a szerv kereskedelemről, ahol erőszakkal fosztanak meg embereket illetfontossági szerveiktől. Most átnevelő táborokra beszélünk, ahol nem csak, kultú, nem csak a kulturális asszimiláció folyik, hanem masszív úgynevezett szakképzést is folytatnak, ami azt jelenti, hogy lényegében a kínai gyárok számára olcsó munkaerőt adnak, és ezzel belép Kína a nemzetközi globális ellátási láncba, ahelyett, hogy kínai, a Kína a, a, a kulturális és vallási sokszínűségét értékként tekinteni, asszimilálni igyekszik ezt a kisebbséget. Fölhívnám a figyelmet a globális Magnitsky törvényre, amire tulajdonképpen szükség lenne meg kell védenünk azokat az embereket, akinek a jogait most sárba tipossák. Köszönöm. So, Michaela... Köszönöm szépen, mondja az elnök. Sojdrova asszony kapja meg a szót. Egy percben. Kolegové, Csina v Szintjángu zavádí... Tisztelt kollégák, Kína egy olyan rezsimet vezetett be Xinjiang tartományban, amely az emberi jogokat sérti, modern technológiákat használ a polgárok ellenőrzésére. Mit tehetünk mi az Európai Parlamentben? világos üzenetet küldtünk azáltal, hogy Ilham Totinak ítéltük a Szaharov díjat, továbbra is követeljük szabadon bocsájtását, és más több ezer fogvatartott szabadon bocsájtását is. van még olyan ö, emberi jogi aktivista, aki börtönben van, és ö, halálbüntetés fenyegeti. Irhan Toti leánya azt mondta, hogy fél, és az a tény, hogy most Kínáról szól itt az Európai Parlamentben, mert az is veszélyezteti. A kínai kormány egy kulturális népírtásért bűnös a Xinjiang tartományban, és ehhez ennek megakadályozása célzott szankciókra van szükség. Főképviselő úr, üdvözlöm Önt új tisztségében. Fontos a Kínával kapcsolatban kialakított új stratégia, amit úgy kell előrevinni, hogy alapvető előrelépést garantálunk az emberi jogok területén. Minuta. Mr. High Representative. Főképviselő úr, szeretném, szeretnék hangot adni az aggodalmaimnak azon emberi jog visszaélésekkel kapcsolatban, amelyeket Kínában tapasztalunk. Tömeges megfigyelésről van szó, több mint egymillió ujgurt és egyéb etnikai kisebbséget zártak Kína ujgur otthon területének különböző munkatáboraiba. Úgy gondolom, hogy Bulgáriának meg volt a maga tapasztalata azzal, amikor saját kis, nemzeti kisebbségeit elnyomta. Ma már azonban Bulgária úttörő szerepet játszik abban, hogy biztosítja kisebbségeinek is a vallási és a kulturális szabadságokat. Nagyon fontos tehát, hogy Kína esetében is elérjük azt, hogy tiszteletbe tartsa összes etnikai eh, és egyéb kisebbségének a jogait, eh, engedjék be az európai megfigyelőket és újságírókat eh, a Xinjiangi Ujgur autonóm területre. Elnök, köszönöm szépen a felszólalását, most pedig megadom a szót Liberácki képviselőnek a szociálisták részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nasza debata jest adresowana w zasadzie do Chińczyków. Erre a vitára azért kerül sor, amit elsősorban Kína, Kínának címzünk, és holnap egy állásfoglalást fogunk elfogadni. A parlament következetesen védi az etnikai kisebbségeket és egyéb kisebbségeket. A megoldásnak kiegyensúlyozottnak kell lenni. Elismerjük egyrészt a kínai fejlődést, és több százmillióan sikerült kikerülniük a szegénységből, de ez nem elég, mert az embereknek alapvető jogokat is kell biztosítani, illetve azokat tiszteletben tartani. Az állásfoglalás tényeket tartalmaz, amelyek megalapozottak, ellenőrzöttek, és reméljük, hogy pozitív visszajelzést kapunk Kínától ha kell, akkor azonban szankciókat is alkalmaznunk kell az ipari és kereskedelmi kapcsolatokban. Az emberi jogi egyezményt Kína is több évvel ezelőtt aláírta. Köszönöm szépen. Most pedig a spontán hozzászólások következnek. Robert Heiser kap először obrovská veľmoc. Köszönöm. Kína valóban nagy ország, nagy hatalom, több ezer éves történelemmel fontos kereskedelmi partnerünk. Mindazonáltal ez nem azt jelenti, hogy szemet hunyunk a rendszeres emberi jogsértések előtt, különösen az Oxinjang tartományban. Nagyon sok személy, kilencből egy újgur koncentrációs táborban van. Ezeket átnevelési tábornak nevezik, de valójában koncentrációs táborokról van szó, nem önkéntesen mennek oda. Nem hunyhatunk szemet ezelőtt. A kínai képviselőkkel párbeszédet folytatva fel kell hívnunk a figyelmet ezekre a problémákra. Én nem támogatom a szankciókat, sőt azt hiszem, hogy a nemzetközi megfigyelők, az újságírók számára lehetővé kell tenni, hogy bejussanak az országba. A China Cables felderítése után talán láthatjuk, hogy a szankciók az egyetlen lehetőséget jelentik. Kérjük az emberi jogok tiszteletben tartását az egész világon. So, Julie Ward. Köszönöm szépen. Ward asszony egy percben. A kiszivárgott kormányzati dokumentumok bizonyítják, hogy hogyan kezeli a kisebbségeket Kína, és ez 2014-ben indult. Kína folyamatosan cáfolta a kritikákat, kazakok és más kisebbségekkel szemben elkövetett cselekmények kapcsán. Kína és még látogatásokat is szervezett a táborok táborokba, amelyeket úgymond szakképzési központokként igyekezett bemutatni. Az egyik kiszivárgott dokumentum, az egyik hivatalnok átirata, ami kifejti, hogy a gyermekek erőszakos gondolatokba, gondolatok indoktrinálását kapták. És a kínai, az egyik kínai hivatalnokot börtönbe vetették, mert megpróbálta ezt a gyakorlatot leállítani. Én a szolidaritási kampány keretében eh, Londonban eh, eh, folyamatos tüntetőket látunk, és felszólítjuk Kínát, hogy ezeket a koncentrációs tábokat, táborokat bezárja. Most pedig Nikolász úr. Itt akár Kínáról, Szaudarábiáról, Pakisztánról, vagy bármely más országról van szó, mindenhol el kell ítélnünk az emberi jogok megsértését. Az úgynevezett liberális politikusok általában geopolitikai okokat sorolnak, és amikor több százereket a közel-keleten elűzik az otthonaikból, vagy üldözik, az emberi jogok világszerte tisztelme kell, hogy tartsuk, és nem engedhetjük meg, hogy ez bármilyen kapcsolatot ásson. És az amerikaiak és beismerték, hogy ők a régiót destabilizálni akarják, nem akarják, hogy kínaiak ott átvegyék az uralmat. Dali, czas wystąpienia jedna minuta Köszönöm, elnök asszony. A kínai kiszivárogtatásokról beszélünk, amelyek nyilván a 2010-es Wikileaks kiszivárogtatást példáját követik. Ez újfajta újságírás, amely a kormányaink bűneiről tájékoztatják a, a polgárokat. Azonban mégis van különbség. Itt van egy állítólagos kínai forrás, amely egy állítólagos belső kínai dokumentumot szivárogtat ki, az EU és az USA közönségeinek angolul, nem kínaiul, egy amerikai nem kormányzati szerv, civil szervezet hozta ezt nyilvánosságra. Egy héttel ezelőtt volt az irán kiszivárogtatás, ami állítólag iráni forrásokból jött, de ne felejtsük el, hogy voltak, vannak politikai hatalmak, akik Kínával szemben szeretnének fölépni, és Irán ellen szeretnének háborút indítani. Nincs ki aggályom, hogy a kínaiak üldözik a muszlim kisebbséget, de nagyon sok tagállamnak itt is van muszlim kisebbsége, amelyet ugyancsak üldözik. Hol van ennek az elítéséle, vagy pedig az emberi jogokat ismét csak geopolitikai célokra használjuk fel? Elnök, köszönöm szépen hogyha Dali képviselő után nincs több felszólaló, akkor megadom a szót a főképviselőnek, József Borejnek. Kedves képviselők, köszönöm szépen a felszólalásokat azzal tudnám lezárni ezt a vitát, hogy a parlament többsége talán egyhangúan aggódik a Xinjiangi helyzet miatt, és arra kéri Kínát, hogy drasztikusan változtasson az adott régióban gyakorolt politikai gyakorlataival, különösen a politikai átnevelő táborok, illetve a széleskörű megfigyelés tekintetében Kétségtelen, hogy a nemzetközi terrorizmus ellen küzdeni kell, azonban ennek során az alapjogokat és az emberi jogokat nem szabad megsérteni. Köszönöm, hogy támogatnak ebben a fontos ügyben, amely igen fontos az EU napirendjén. De a nemzetközi terület szintéren ugyanez az igaz, hiszen Kína aktívan azt a narratívát fújja tulajdonképpen, hogy sikeresen küzdött a terrorizmus ellen az ujgur térségben, és ebben támogatták többek között az iszlám konferencia bizonyos tagállamai is. 22 ország, többek között több európai tagállam is kiadott egy közös nyilatkozatot, azzal kapcsolatban, hogy az újgur népességgel szemben milyen, ellen, milyen visszaélésekre kerül sor. Ezzel szemben azonnal megszólalt 54 ország Belorusszia vezetésével, amelyek Kína terrorizmus ellenes tevékenységét dicsérik, magasztalják az egék. Tehát láthatják, hogy nem annyira világos, hogy a nemzetközi közösség valóban mennyire látja a valós helyzetet. Mi, európaiak, határozottan elköteleztük magunkat. Úgy gondolom, hogy az emberi jogi küzdelemben erős szereplő vagyunk, és vannak szabályaink az exporttal kapcsolatban, például a kettős felhasználású termékekkel, technológiákkal szemben, amelyeket alkalmazva tudunk erőt vagy nyomást gyakorolni Kínára, és fel is vetjük például aztokat az agjainkat már 2018 óta, hogy Kína bizony kényszermunkát alkalmaz az export termékek előállítására, és el is mondtuk az Európai Uniós cégeknek, hogy nekik is kötelességük az emberi jogok tiszteletben tartását előre mozdítani, és társadalmi felelősségük van a teljes ellátási lánc mentén. Ami a szankciókat illeti tény, hogy az amerikaiak, az Egyesült Államok nagyon is aktívak voltak a Kínával szembeni szankciók terén, kifejezetten a kínai 28 e, e, kínai kormányzati szerv és cég esetében alkalmaztak célzott e, szankciókat. Mi ezt még nem tettük meg, nekünk más a rendszerünk, és pontosan tudják, hogy hogyan mi az én megközelítésem ebben igyekszünk valamiféle hasonló dolgot elfogadni, mint amilyen a Magnitsky törvény, és amint ez a munka komolyan elkezdődik, erről be fogok számolni, ehhez azonban egyhangú döntésre van szükség a tanácsban, és ezért küzdeni is fogunk. Tehát erősnek kell lennünk, ezzel azonban folytatnunk kell a párbeszédet is, hiszen a párbeszéd nem, az nem olyasmi, amiről megfelelkezhetnénk mind a kettő, a kettő tökéletesen összeegyeztető egymással így tudjuk csak megvalósítani azt az elkötelezettséget, amelyet fölvállaltunk ebben az ügyben, és ebben bán számítok az európai partnereink eh, és az önök eh, támogatására. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Öt eh, állásfoglalás tervezetet kaptunk a vitához, ezt a vitát lezárjuk, és holnap szavazunk. Most pedig folytassuk a napi rendünket. A következő pont a főképviselő nyilatkozata a venezuelai humanitárius helyzet kapcsolatosan, illetve az ottani migrációs és menekült válsággal kapcsolatosan. A spontán hozzászólások és a kék kártyás eljárás a szokásos módon történik elektronikusan az utasítások a terem előtt megtalálhatók. A főképviselő úrnak adom meg legelőször is a szót, Borel úr. Biztos úr. Képviselők. A venezuelai helyzet a helyzet teljesen sokkoló. A lakosság zöme alultáplált, 25% humanitárius segítségre szorul, és folytathatnám a statisztikákat, amit gondolom mindenki jól ismer, és ezek rámutatnak arra, hogy milyen súlyos a helyzet, a gyermekek 75%-a nem jut megfelelő oktatáshoz, a gyógyszerhiány, vízhiány, élemszerhiány van. Caracas nagy része villanyáram nélkül marad. Az EU komoly humanitárius segítséget nyújtott az országnak, és folyamatosan jelen vagyunk képviselőkkel, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet. 2018-ban kb. 320 millió támogatást nyújtottunk tagállami támogatásokkal együtt Venezuelának, illetve a környező a szomszédos országoknak. Az azonnali humanitárius reakció kétharmada Venezuelában Venezuelában landolt, és ott támogattuk a rászólókat, egyharmad pedig a szomszédos országokhoz jutott. A nemzetközi kapcsolattartók mindent elkövetnek a humanitárius diplomácia fokozása érdekében. Ez a legfontosabb, legsúlyosabb népességvándorlás az amerikai kontinensen. Naponta 5 ezren hagyják el az országokat, 5 millió venezuelai hagyta már el az országot, és más latin-amerikai, karibi országokban folyamodtak menekült státuszért. Az ENSZ számításai szerint ez a szám akár 4 millióra is, 4 millióra is növekedhet, és elérheti az 5 milliót jövő év végére. És én szeretném dicsérettel illetni a környező országokat, hogy befogadják a venezuelai menekülteket, de összességében egyre több segítségre szorulnak az ENSZ regionális reakciótervet szorgalmaz, hogy megduplázzuk a tavaly nyújtott támogatást, ami így elérhetné az 1,3 millió dollár. Döbbenetes számokat hallunk, és bizonyos esetekben azt látjuk, hogy nagyon nehéz ezzel az ember áradattal mit kezdeni. Az Európai Uniónak mindenképpen fenn kell tartani ezt a lendületet, amely Brüsszelben született. Igazából nem volt túl nagy város, túl nagy válasz, és mindenképpen több forrásra van szükség, hogy ezzel a problémával megbirkózzunk. De teljesen mindegy, hogy mennyi pénzt teszünk a szolidaritási pörsölybe, soha nem fogjuk tudni ezt az óriási válságot megoldani. Nem tudunk naponta milliókat jól lakatni. Venezuela egy nagyon gazdag ország, és ennek ellenére éheznek az emberek. Venezuelának van a világon az egyik legnagyobb lajkészlete, és mégis szegény ország. nyilván az ország enyhíthetné polgárai szenvedését. Hiszen a szolidaritás elérheti azt, hogy segítséget nyújtsunk az önsegézéshez. Tehát kreatív megoldásokat kell keresnünk, minden forrást mozgósítani kell, hogy választ találjunk erre az óriási válságra és remélem, hogy nem sokára újabb elképzelésekkel gazdagodhatunk, hogy hogyan tudunk túl lenni ezen a politikai zsákutcán, és hogy hogyan tudjuk a humanitárius válságot megoldani. Itt szeretném elmondani, hogy az egyetlen tartós megoldás a venezuelai válságra csak is az lehet, hogy egy békés, demokratikus átmenet lesz az országban, tisztességes elnökválasztással. Mi nem exportálhatunk politikai megoldást. A migráció tekintetében pillanatnyilag ez az egyik leghatalmasabb válság. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. És most a néppárt nevében López Gil kap szót. A fő képviselő úr most mondta, hogy a venezuelai, megó, venezuelai krízisnek van megoldása. Véget kell venni ennek a rezsimnek, és vissza kell térni a demokráciára. A Maduro diktatúra megpróbálja feloszlatni az egyetlen demokratikusan választott testületet, a parlamentet. És Juan Guaido, akit elismert ez a parlament, folytatja a tevékenységét, folytatja a demokráciáért folytatott harcát. Döbbenetes, hogy lábbal tiporják az emberi jogokat, a választások eredményét. Tehát hihetetlen, hogy milyen zsarnok lett ez az ember, emberiség elleni büntetteket követel. Míg a nemzetközi közösség ezt elutalja. Több mint 4 millióan vándoroltak ki az országból. A lakosság 20%-a mindent otthagyott és elment. Minden ötödik venezuelai elment. 300 ezer venezuelai van csak Spanyolországban és rengetegen kérnek politikai menedékjogot. És ez a főképviselő szájából hallott adatok megdöbbentőek. És természetesen politikailag is figyelembe kell ezt venni. Így a nép választhat Maduro vagy Trump között. Köszönöm szépen. Az SND frakció nevében Javi López úr kap kettő percet szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, magasrangú képviselő, José Borrell úr. A venezuelai humanitárius helyzetről beszélünk ma. Mindennek a krízisnek a teljes régióra, az egész dél-amerikai térségre óriási hatása van, rengeteg a menekült, ön is megnevezte a neveket, a számokat. 82% a lakosságnak nincsen hozzáférés a vízhez, 82% az ellátási láncok nem kielégítő mi voltától függ. 11 millió venezuelai humanitárius segédtől függ 80%-a az embereknek tulajdonképpen kénytelen volt elmenekülni, és ők Dél-Amerika szerte élik életüket. Éppen ezért tömeges exodusról beszélhetünk, ami összehasonlíthatatlan minden korábbi esettel. 4,5 millió ember van úton, mindennek hatalmas nagy kihatása van mindenre. Kolumbiába, Ekvádorba, Peruba, Argentínába, Csillába menekültek el. Nagyon nagy veszélyeknek vannak kitéve, erőszaknak, rengeteg problémát kell megoldaniuk. Ezért az Unió felé és a nemzetközi közösséghez is fordulunk azzal a kéréssel, hogy lépjenek és támogassák az érintetteket. Az ENSZ 22 millióra becsülte a szükséges segítség volumenét. Békés, demokratikus megoldásra van szükség. Mogherini asszony annak idején elmondta, hogy a venezuelaiak kinkesebb életét láthatóvá kell tenni, főleg tekintettel a, a menekültekkel menekültekre. Támogatást kell nyújtani élelmiszer formájában is. És nem szabad olyan szankciót foganatosítani, ami a lakosságot sújtja, hiszen éppen eleget szenved a lakosság. Köszönjük szépen. A Rinyó nevében Saráncová képviselő kap szót két percre. Köszönöm szépen. 4,6 milliói venezuelainak egyszerűen nem volt más választása, mint hogy elhagyja az országát és elmeneküljön. 8 millióra becsülik azoknak a számát, akik el fogják majd hagyni az országot. Tehát a szíriai menekülteket meghaladó számokról beszélünk. A különbség a két dolog között az, hogy Venezuelában nincsen tomboló háború. Viszont a napi körülmények, amelyek alatt szenvednek a venezuelaiak, tulajdonképpen egy aktív háborús zónához hasonlítanak. Egy tragédia zajlik az országban, főleg amiatt, mert ez elkerülhető lett volna. A humanitárius és gazdasági válság a rezsim politikájának következménye. Az pedig, hogy ezt nem hajlandó a rezsim beismerni és bevallani, hogy itt probléma van, ez önmagában hatalmas gond. Az EU-nak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy támogassa a régiót, és enyhítse ezt a humanitárius krízist. Viszont ez a politikai válság, ha nem kerül megoldásra a belső keretek között, akkor a humanitárius válság sem kerül megoldásra. Továbbra is Maduro rezsémjére nyomást kell gyakorolni, annak érdekében, hogy a békés átmenet lehetővé váljon. Több ízben elmondtuk, a leghatékonyabb eszköz erre a szelektív szankciók alkalmazása a rezsimhez tartozókkal szemben. Ezért pedig a szelektív szankciók listáját ki kell terjeszteni. Köszönöm szépen. Köszönjük. A zöldek nevében Kunkel képviselő kap szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszön, köszönöm József Borelnek is, hogy rámutatott a venezuelai helyzet komolyságára. Döbbenetesen embertelen helyzetben tömeges menekülés jellemzi ezt az országot, ahol éjség és erőszak uralkodik. És szeretnék emlékeztetni arra, amit a kollégáim is mondtak, hogy több millió ember hagyta el a hazáját, Venezuelát, és a közeli országokba menekült. És ez pedig világossá teszi, hogy ezeknek a problémáknak nincsen megoldása a közeljövőben. Ez pedig azt jelenti, hogy a nyugtalanság terjed a környéken és egyre többen menekülnek. Októberben az UNHCR és az Európai Unió megkérte Venezuela szomszédait, hogy lennének szolidárisak a menekültekkel. Mi zöldek azt akarjuk, hogy ez a szolidaritás Európára is kiterjed. A zöldek azt kérik, hogy az Európai Unió konkrét lépésekre bizonyítsa a szolidaritását hogy ne csak szép szavakat használjunk, hanem igazából lépjünk fel a korrupt uralkodók és elnyomók ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ID frakció nevében Thierry Mariani úr következik egy percben. Köszönöm szépen. A diplomácia nagyon furcsa a filozófiához képest, legalábbis amit csinál, úgy tesz, mint csinál. És ez egy hibás út, amit össze lehet foglalni Dél-Amerikában. Európának lehetne ott befolyása pedig, mégpedig a tagállamokon keresztül, akik szilárdan állnak ott a lábukon, Spanyolország, Portugália, Franciaország, hogy egy olyan nemzetközi célt érjenek el, amely nem lenne naív a latinamerikai baloldal előtt, nem lenne alávetve az Egyesült Államoknak. Nikola Maduro politikája nem az enyém. De az amerikai szankciók, amely elszegényítette a venezueliakat, sem. Az Európai Unió másképp akar itt a latba nyomni, a súlyjal nyomni a latba, de az embargó Washington részéről megint csak nem megfelelő megoldás. A venezuelak reményeit egyáltalán nem tükrözi az, amit ott képviselnek de Maduro sem tudja felfegni, felvenni a harcot az immigráció ellen. És ma mi megint csak szemlélői vagyunk az eseményeknek. Köszönöm szépen! Az ECR nevében Herman Ters következik másfél percben. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. Amikor az Európai Unió főképviselőjét hallgatom, az a benyomásom, hogy a venezuelai helyzet természeti katasztrófa következménye. És amikor a szocialistáktól hallom ugyanazt, tényleg meg kell néz, vizsgálni, hogy mi ennek a tragédiának az oka. Nem más, mint a Chávez szocialista rendszer, és az a tragédia, amit az egyik leggazdagabb dél-amerikai országban kialakítottak. A Juan Gado vezette ö, ö, parlament tagjait is fogva tartják, és az elnyomás egyre nagyobb. Több mint 6800 ö, illegális kivégzése került sor 14 hónap alatt. 6800 embert fogtak el, akiket kínoztak és szexuális erőszakot tettek rajtuk. Nem elég a szankció ezen rendszervezetői ellen, akik a legszörnyűbb emberi katasztrófát idézték elő békés időkben itt reálisan kell néznünk a helyzetet. Ha a vezetők nem tűnnek el, a probléma megmarad. De nem csak egy probléma van, mert az uralkodók önként sosem adják fel. A venezuelaiak menekülnek, ezrek halnak meg, és az Európai Unió egyszerűen aláássa szavahihetőségét mert passzívak vagyunk, és egyszerűen cinkosai leszünk ennek a rendszernek ebben a tragédiában. Köszönöm szépen. Idoja Villanova Ruiz asszony következik a GUE nevében egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Miért van az, hogy ennyi idő után az EU és az Egyesült Államok képtelnek voltak Venezuelában megoldani ezt a problémát. Válsághelyzet van és óriási polarizáció. De az Európai Unió bizonyos módon Trump politikáját támogatta, ami felelőtlenség. És itt évszázadokról beszélünk, amikor bizonyos államokat nem ismertek el. Úgyhogy politikai szempontból ez abszolút nem elfogadható. Mit történt Guádóval? politikai, szociális válság van, szankciók vannak, az emberek ettől szenvednek. Hogy Guaidót elismerték, egyáltalán nem segített. Az Európai Uniónak tényleg közvetítőként kellene föllépnie. Jövőre lesz erre lehetőségünk. Választások lesznek, próbáljunk meg segíteni garanciákkal, a politikai pártokkal, és tegyünk meg mindent annak ellenében, hogy zárjuk le ezt a helyzetet, és ne támogassunk semmiféle katonai pucsot. Ez csak a lakosságot sújtja. Köszönöm szépen. Nikolau Alabános képviselő következik, másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen. A venezuelai menekültekről folytatott vita az ajánlás foglalásokat követően folytatjuk le, hogy a megválasztott elnök helyett, Maduro helyett, Gaidót támogatjuk. A Lima csoport és az amerikai országok szövetsége is felszólaltak az ügyben, ki akarják zsákmányolni Venezuelát. Arra a tényre vezethető mindez vissza, hogy egyszerűen kapitalista válságban van az ország, és az Európai Unió és az Egyesült Államok megpróbálnak mindenhol belekavarni az ügyekbe. Ismerjük ezt az eszközt, az európai monopóliumok harmadik országokba kívánnak interveniálni, főleg, hogyha nem kedvelt kormányok vannak hatalmon. Fő, gondoljunk csak arra, hogy értékes fémek és nyersanyagforrások találhatók ezekben az országokban, tehát ez az Európai Unió és az Egyesült Államok között is, sőt más harmadik versenytársa között is konfliktushoz vezet. Úgyhogy elítéljük az USA általi pucskísérleteket, mert ezeknek csak az a célja, hogy a megválasztott elnököt megbuktassák. Mi szolidárisak vagyunk a venezuelaiakkal szemben, a kommunistákkal szimpatizálunk, mert ők azok, akiket megválasztottak és meghatározhatják az ország útját előre. Köszönöm szépen. Most Tajani képviselő. 7000 embert áll, vádolnak politikai okoknál fogva. 2012 óta 2000 nőt, férfit tartóztattak le a politikai okoknál fogva. Az emberi jogokról szóló jelentésben az áll, hogy 2018-ban több ezer embert gyilkoltak ki a, a halál ö, hadtestek, és ugye ott vannak a kommunisták, akik védik a bizottságok. Több millió ember menekül Venezuelából. Csomó embert meggyilkolnak, emberkereskedelem, kábítószerkereskedelem folyik, az információszabadság nem létezik, az internetet is ellenőrzik. Ott vannak a milíciák, és még az egyetemi területekre is behatolnak. Ott van a rengeteg betegség, a tuberkulózis, a malária, csak hogy néhányat soroljak fel. Tisztes, tisztelt képviselőtársaim! Humanitárius segítségre van szükség, de azt se tudjuk, hogy kinek jut el egyáltalán, mert Maduro rendszere mindent ellenőriz. Úgyhogy nagyobb bátorságra van szükség, hogy a demokráciát megvédjük. Borel úr, több bátorságra van szükség. Még itt a parlamenti képviselők között sem volt olyan bátor, aki Maduróhoz elment volna, és leállítsa, hogy ne gyilkolja tovább a népét. Ezért kellene a bátorság az önök részéről, az ön részéről, a közösségi intézmények részéről. Köszönöm szépen. Mária Manuela Leito Márkes asszony következik, parancsoljon egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, főképviselő úr a venezuelai helyzet a legsúlyosabb migrációs válság, hogyha nem változik semmi. A venezuelai menekültek száma 2020. decemberében 4,5-5 millióra emelkedett. Főleg Kolumbiába menekülnek, de még Európába is. 2018-ban egy kis portugál szigetre körülbelül 4000 menekült érkezett Venezuelából. Úgyhogy még akkor is, hogyha ez a legnagyobb migránsválság, az is, amelyet a legkevésbé ö, támogatnak ö, pénzügyileg, a donorok ö, csupán 40%-ban támogatták őket. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió tovább is folytassa a munkát politikai, diplomáciai síkon, és hogy a pénzügyi elkötelezettségeket tiszteletbe is tartsa. Ezen kívül ne felejtsük el a gazdasági szankciókat, de alternatív megoldásokra van szükség, ezt a főképviselő is elmondta, például olajat élelmiszerért. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jordi Kányász képviselő következik egy percben. Gracias, presidenta. Eh, Köszönöm szépen. Elnök asszony, Venezuela tényleg humanitárius katasztrófában van. Több mint 4 millióan hagyták el az országot, és ez a szám 6 milliót is elérhet 2020-ban. Naponta több ezren hagyják el az országot. Tehát nem háború van, nem természeti katasztrófa van Venezuelában, hanem felelősök vannak, egy főfelelős van mögötte, Nicolás Maduro a neve, és az a rezsim, amely támogatja. Tehát egyszerűen vissza kell vinni a demokráciát, vissza kell állítani a demokráciát Venezuelában, és az a helyzet megoldása. És Venezuela, a venezuelai nép világos üzenetet vár tőlünk, a demokrácia visszaállítását az országokban, hiszen pillanatnyilag politikai üldözések vannak, pillanatnyilag kirakatperek vannak, a lakosság pedig szenvedéséhez. És az emberi jogokról már nem is lehet beszélni Venezuelában. Köszönöm szépen! Silvia Szárdónak kap szót. Venezuelával kapcsolatban ö, már nem tudom, hanyatszóra nem sikerül semmit tenni Európai Uniónak. E, egyszerűen nem volt egyértelmű támadás a szocialista kommunista modellel szemben, amelyet Desárez, és most pedig ö, Maduro képvisel. A venezuelai modell, ahol olajban gazdag országról beszélünk, nem működött. Kirabolják az üzleteket, az infláció néz számjegyű, rengeteg a betegség, nincsenek gyógyszerek. Tehát nekünk itt, európai képviselőknek végül meg kell értenünk, hogy mi a szocialista modell mi a szocializmus valóban, mi a kommunizmus. Olyas valami, ami csak betegséget és halált hoz. Az ellenzéket elnyomták, nincs sajtószabadság, és befolyásolták a választásokat. Európának föl kéne már ébredni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tomás Piotr Paremba képviselő kapszót. Köszönöm szépen. Tényleg Venezuela egy olyan ország, amelynek nagyon fontos olajkincse van. De ebben az országban az emberek éheznek, és nem élvezhetik a természeti kincsekből fakadó gazdagságot. Már nagyon sok vita folyt ebben a házban is Venezueláról, de meg vagyok győződve róla, hogy igazából tehetetlenek vagyunk azzal szemben, ami történik. Több millióan hagyták el Venezuelát, és uh, ítélet nélküli kivégzések vannak, és uh, mindenképpen uh, üzenetet kell küldeni, egy kendőzetlen üzenetet kell küldeni a venezuelai kormánynak, hogy így nem viselkedhet. Borrell úr, szeretném, hogyha ön lenne az, aki megfogalmazza ezt az üzenetet. Van egy missziója az elkövetkezendő évekre. És mindenképpen látnunk kell, hogy milyen szankciókat foganatosíthatunk Venezuela ellen. Az Európai Parlament és az Európai Közösség erős állásfoglalása nélkül nem fogjuk a helyzet javulását elérni. Köszönöm szépen. Pereira képviselő egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a parlament rendszeresen vitát folytat Venezueláról. Ismétlődő téma ez, Gyakorlatilag kökbölnyek forgató már ez az eljárás, ez a gyakorlat, terrorizmus, pucs kísérletek, szabotáló akciók, mi pedig köpönyek forgató módon az igazi okokról nem beszélünk. A globális kontextusról miről van szó? Szociális béke, szegénység, kirekesztés elleni fellépés, és a megfelelő együttműködés. Mindezek nagyon fontos elemei lennének annak, hogy hogy sikereket érjünk el, viszont hogyha nem lépünk fel ellene, pontosan az ellenkezője fog ö, ö, teljesülni. Az erőfeszítések a lakosság részéről egyszerűen nem aratnak sikert. Szenvednek a venezuelaiak, akik a stabilitást próbálják védeni, más hová menekülnek, ahol élhetőbb élet vár rájuk, és gyakorlatilag büntetjük a venezuelai népet. Köszönjük szépen! Lagos képviselő fog szót kapni másfél percre. Köszönöm. Elnök asszony, vitát folytatunk, ami véleményem szerint hipokrita. Ugyanis a parlament és az Európai Unió semmit nem fognak elérni Venezuelában. Évek óta zajlik ez a probléma, és nem, nem értünk el semmit korábban. Más országban sem. Ott, ahol az emberi jogokat lábbal tiporják. Miről is kellene akkor beszélnünk? Arról, hogy elviselhetetlen a helyzet a polgárok számára a Venezuelában? Milyen az államforma Venezuelában? Kommunizmus van, és mindenhol máshol, ahol kommunizmus uralkodik, tulajdonképpen a földet teszik egyenlővé az országot és a benne élő lakosokat is. Arra is figyelnünk kell arra a tényre, hogy nem képesek az európai intézmények és az unió arra, hogy ezt megszüntessék. Tehát csak beszélünk, beszélünk a beszéde kedvéért. Vajon Venezuela hogy lehet majd olyan ország, hogy változást eszközöljünk ki, hogyha még itt a saját szomszédunk táján sem sikerül előrelépést elérnünk. Gondoljunk csak tör- Törökországra. Erdogán kinyitotta a határokat, és jönnek, tömegesen jönnek Európába a menekültek. Erdogán tehát úgy tesz, ahogy neki tetszik, Mindez pedig Európa finanszírozza és folytatni fogja azt, amit elkezdett. Tehát először a saját házunk táján, já, házunk táján tegyünk mindent rendbe, és utána forduljunk más régiók felé. Köszönöm szépen. Rangel képviselő kapszott egy percre. Köszönöm szépen. A az első mondandóm az az, hogy kategórikusan visszautasítok minden olyan állítást, amely a kommunista párttól érkezik, ahol fehére próbálják mosni a népet, mint a, és az olyan rezsimeket, mint a Maduro-féle rezsimet. Szomorú, hogy vannak még olyan képviselők ebben a tisztelt házban, aki a Maduro-féle politikát támogatják, miközben ez a rezsim vezetett ahhoz, hogy több millió menekült van több olyan menekült összességében lassan 6 millió, nem is tudom pontosan, hogy hol tartunk, de Kolumbiába mennek, tehát összességében többen menekültek, mint bármikor, bárhová az amerikai kontinenseken. Ez egy rettenetes humanitárius katasztrófa, és én hiszek abban, hogy az Európai Unió tud többet tenni, felelősséget is viselünk, és le kell verni, meg kell szüntetni ezt a Maduro rezsimet és végre meg kell hozni a jólétet a nép számára. Köszönjük. Pikula képviselő kap szót egy perc. Köszönöm szépen. Négy millióan elhagyták már Venezuelát. A jövő év végéig valószínűleg még két millióan csatlakoznak hozzájuk. Ez a jelenlegi világhelyzet legnagyobb menekült válsága. A nemzetközi szervezetek megpróbálnak segítséget nyújtani, de ennyi embernek szinte lehetetlen. Az Európai Unió 320 millió eurót fizetett humanitárius segélyekre az elmúlt évben. De a legtöbb ország Venezuelának segítsége, illetve a menekülteknek segítségét nyújtó országok Peru, Ecuador, Bolívia. A UNHCR-rel együtt meg kell akadályoznunk, hogy elmélyüljön ez a válság tárgyalásokkal kell elérni, hogy Venezuelában tisztességes választások legyenek. Csak is tisztességes választásokkal a demokrácia helyreállításával oldhatjuk meg a helyzetet. Köszönöm szépen. Most Szemér Rafaela képviselőasszony. Adom át a szót. Köszönöm szépen. Hollandul folytatom. amióta legutoljára beszéltünk Venezueláról, megváltoztak a számok. 4,5 millióan hagyták el Venezuelát, másfél millióan vannak Kolumbiában. És a Karib térség holland szigetein is vannak venezuelai menekültek. A szomszédos országok nem képesek egyedül megbirkozni ezzel a problémákkal. Szükségük van a támogatásra. Nyilvánvaló, hogy a menekültek integrációjára különleges alapokra van szükség. A bizottság nem tudom, hogy garantálni tudja, hogy ezek az úgynevezett ABC szigetek, Aruba, Barata és Curaçao el tudja -e viselni ezt a mennyiségű menekültet. Köszönöm szépen. Most pedig Richard Csárnyecki képviselő kap szót egy percre. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, Borel úr, spanyol, olyan országból származik, amely különösen jól ismeri latin-amerikai problémáit. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ő lesz az, aki majd segíteni tud megoldani ezt a problémát. Azonban. Ne legyünk túlzottan optimisták. A diktatúra nem fog megváltozni egyik napról a másikra. A venezuelai hatóságok fizikai elnyomáson alapulnak. Úgy, hogy csak a nagyon erőteljes nemzetközi nyomás, beleértve az EU és az Európai Parlament nyomása, ahol többről van szó, mint európai diplomáciáról, vezethet egy olyan helyzetbe, ahol majd a venezueliak végre függetlenül dönthetnek arról, hogy ki lesz az ország vezetője. Köszönöm szépen. Ignácio Corrao képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, négy és fél millió ember volt kénytelen elhagyni a, a hazáját, mert nem tudták táplálni a gyermekeiket, hatalmas volt a, a az infláció. Ha tényleg ez a helyzet, akkor nagyon nehéz a helyzet. A becslések is azt mutatják, hogy a következő évre még több ember fogja elhagyni az országot, többen, mint Szíriában. Másfél millióan laknak Kolumbiában, ami eh, hat, hatalmas nagy, eh, nagy lelkőségéről tesz tanúbizonságot szomszédos országként. Most fizetnek tulajdonképpen azért, hogy ennyi embert vettek föl. Az ENSZ a humanitárius segély volumenét másfél milliárd, dollárra becsülte, és ez csak arra lenne elég, hogy az alapvető szükségleteit kielégítsék a menekülteknek. Az a realitás, hogy a szolidaritás ellenére nagyon kevesen veszik ki a részüket a segítségnyújtásban, úgyhogy a bizottságot felszólítjuk azért, hogy a, azoknak az elkeseredett embereknek a helyzetén javítson, és az USA-t pedig fogjuk vissza attól, hogy egy már összeroppant gazdaságot még jobban terheljünk. Rosszabb a helyzet, mint Szíriában. Latin-amerikai barátainknak meg kell mutatnunk, hogy támogatjuk őket, az ő oldalunkon, oldalakon állunk, akkor, amikor a legjobban ránk szorulnak. Kovácsev képviselő. Köszönöm szépen. Több mint 4,5 millió ember hagyta el Venezuelát a válság kezdete óta. Ez pedig nagyon jellemző erre a válságra. Igazából nem volt háború, nem volt természeti katasztrófa, hanem egy zsarnoki rendszer uralkodik az embereken. Szocialista, kommunista, katyvasz uralkodik ebben az országban. akinek tapasztalata volt átélni a létező szocializmust, az tudja, hogy az milyen. És Venezuelában még talán rosszabb is a helyzet. Hiányoznak az alapvető termékek, elnyomják az ellenzéket, lábbal tiporják az emberi jogokat. Egy igazi diktatúra van Venezuelában. És nem nézhetjük ölbetett kézzel ezt a humanitárius tragédiát. Meg kell próbálnunk a demokráciát újra bevezetni, és az emberi jogokat újra érvényre juttatni. Borell úr, mindenképpen eh, szorgalmazni kell a demokratikus választások megtartását Venezuelában, hogy normális élet legyen. Köszönöm.